todos. Vamos dar início à sessão. A agenda, o ponto 1 um da, da, da sessão. Jó napot kívánok! Kezdjük az első napi rendi pontunkkal. A napi rend elfogadása, ezeket kiosztottuk, hogyha nincsen kifogás ezzel kapcsolatban, akkor szerintem ezt elfogadottnak tekinthetjük. Az elnökség közleményei minden nyelven van tolmácsolás, kivéve a máltai nyelvet, kettes napirendi pont, a trialógusok. Megadom a szót az Európai Globalizációs Kiigazítási Alapjelentés tevőnek a asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Engedjék meg, hogy röviden beszámoljak arról, hogy mi a helyzet, milyen eredmények vannak az Európai Globalizációs Kiigazítási Alappal kapcsolatban. Két héttel ezelőtt volt az első intézményközi trialógus, de még ezt megelőzően volt egy árnyék jelentéstevői találkozó is. Megvitattuk annak a lehetőségét, hogy legyenek politikai trialógusok. Ezen a találkozón arról döntöttünk az elnyékjelentéstevőkkel, hogy készek vagyunk arra, hogy támogassuk az Európai Parlament vezetőinek fő pontjait, vagyis azt, hogy ne legyenek politikai tárgyalások, viták addig, amíg nincsen bizonyosság az új MFF-ről. Nem tudjuk, hogy mennyi pénz áll majd rendelkezésre, így nem tudjuk megkezdeni a vitát ezekről a kérdésekről. Ezt el is mondtam az első trialóguson, és azt kell mondjam, hogy ezzel véget is ért az első trialógus. Arról döntöttünk, hogy folytatjuk a technikai jellegű trialógusokat, amelyek már tegnap meg is kezdődtek, Három órán keresztül dolgoztunk. Nagyon intenzíven tárgyaltunk annak érdekében, hogy sikerüljön kompromisszumra jutni minden egyes pontban. Szeretném elmondani, hogy sokat nem haladtunk előre, de a három intézmény közötti munka atmoszféra nagyon kedvező volt. Folytatjuk majd a technikai trialógusokat. Március 11-én lesz a következő. Elvileg politikai párbeszédet terveztünk erre a napra, de ezt ugye nem tudjuk megkezdeni, anélkül, hogy tudnánk az MFF eredményeit, amelyről majd a csúcs találkozón fognak beszélni. Tehát ami nem tudjuk a konkrét eredményeket erről, nem tudjuk megkezdeni a politikai tárgyalásokat. Tudni kell a számokat ahhoz, hogy tudjunk beszélni az EU kihívásokról, és sikerüljön minden célunkat elérni. Arról is szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy a bizottságnak levelet intéztünk. Azt kértük, hogy mutassák be a programok kontinuitására vonatkozó javaslatokat a globalizációs alap tekintetében arra az esetre, hogyha december végére nincsen semmilyen fajta megállapodás. Bármi történhet még, és mindenre fel kell készülnünk, mindenfajta vészhelyzetre, és mindenképpen követnünk kell az Európai Parlament vezetőinek iránymutatásait. Tehát a bizottság bizottsághoz intéztük ezt a levelet azzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánják folytatni az EGF alapot majd. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hármas napi rendi pont a jegyzőkönyvek jóváhagyása, hogyha nincsen kifogás, akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Rendben, négyes napi rendi pont. megerősített együttműködés az állami foglalkoztási szolgálatok között. Szeretném megadni a szót a jelentés készítőjének, Pizzáró úrnak, aki jelenleg még nincs itt a teremben. A jelentés készítője még nem érkezett meg. Az árnyék jelentéstevőktől esetleg valaki szeretne bármit mondani? Toms asszony. Thank you very, thank you very much for the... Köszönöm szépen a szót. A jelentés tevő sajnos ma beteg helyette fogok megszólalni. Nos, amikor megnézik az a beadott módosítókat, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokan egyetértünk abban, hogy a frakciók támogatják a hálózati munka tovább folytatását, sokat fejlődött a hálózat és hozzáadott értéket hoz a tagállamok életében. Emellett alkalmazkodni tudott az, ahhoz a valósághoz, amelyel a foglalkoztatási szolgáltatások, szolgálatok szembesülnek. Ugyanakkor természetesen van még mit javítani. A néppárt azon a véleménye van, hogy a hálózatok maguk képesek arra, hogy a prédereseket meghatározzák, és sok árnyék jelentéstevői módosító ugyanezt tükrözi. Ezért úgy gondolom, hogy fontos, hogy ne irányítsuk közvetlenül a hálózatokat. A néppárt részéről többször hangosított, eh, hangsúlyoztunk néhány felvetést, ezek közül hármat említenék, pár több is van a háromnál. Először is fontos a szakképzés, különösen a cégek igényének megfelelően, másrészt a digitalizáció kihívásai, harmadrészt pedig a kínálat-kereslet viszonyok az európai munkaerőpiacon és együttműködés más eh, foglalkoztatási szolgálatokkal. Nos, a néppárt ezen kívül ellenezte azt az elképzelést, amit a zöldek eh, nyújtottak be, hogy a hálózatok eh, kapjanak egyfajta eh, állandó szerkezetet, de az átnék jelentéstevőkkel tartott későbbi egyeztetések során ezeket a kérdéseket még megbeszéljük. Köszönöm. Obrigada. Passo agora a palavra Köszönöm, megadom a szót. A következő átnék jelentéstevőnek, Oliver Vélinek a Renew frakció részéről. Köszönöm elnök asszony, kedves kollégák! Én is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik hozzájárultak e, az anyaghoz saját építőjelegű módosítójukkal. Sok mindenben egyet tudunk érteni, és én is egyetétek abban, hogy hogy valóban sokan úgy gondoljuk, hogy a hálózatoknak folytatniuk kell a munkájukat, és meg kell erősíteni az együttműködéseket a szociális partnerekkel, az egyéb foglalkoztatási intézményekkel, a szakképzési intézményekkel a helyes gyakorlatok cseréje érdekében, és biztosítaniuk kell, hogy olyan következetes eh, szakpolitikai keretek kerüljenek kialakításra, amelyek megfelelnek a munkaerőpiaci elvárásoknak particular people with disabilities. In line with the uh, a célkitűzések alapvetően a digitalizációra uh, térnek ki. Fontos, hogy a szolgáltatók, illetve a foglalkoztatási uh, szolgálatok képesek legyenek a digitális transformációra reagálni. De arra azonban rámutatnék, hogy szeretném, hogyha a bizottság javaslat érvényesülne, a hálózat eh, működésének időkereteit eh, tekintve. Köszönöm szépen. Megadom a szót eh, az ID árnyék jelentéstevének. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, köszönöm, kollégák. Nagyon fontos eszközökről beszélünk, amelyeknek pozitív hatása volt az európai állampolgárokra. Ezért nagyon fontos, hogy meghosszabbítsuk a megerősített együttműködést ezekkel az állami foglalkoztatási szolgálatokkal 2027-ig. Egyes országokban azonban nem megfelelő módon működnek, ezért nem segítenek sem a munkavállalóknak, sem a munkaadóknak. Úgyhogy ezre adtunk be módosítókat. A másik terület a digitalizáció az irodákban. Ez nagyon sokat segítene a munkakeresőknek is. Először is jobban működne a szolgálat, másodszorban pedig teljes mértékben átláthatóvá válna. Ami másik nagyon fontos alapvető dolog, hogy ezek a szolgáltatások minden tagállamban rendelkezésre álljanak, ezért segíteni kell azoknak, amelyeknél még javítani való van ezeknél. Segítséget kell ugyanis, hogy nyújtsanak a munkavási politikát előlendíteni, előre lendíteni ezekben az országokban. Köszönöm szépen! Obrigada. Passo a palavra a... Köszönöm. Megadom a szót Szátori képviselőnek, aki a zöldek jelentéstevője. La Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Kedves kollégák, először is engedjék meg, hogy rendkívül elégedett vagyok a kollektív munkával, amit ebben a témában végeztünk, ez rendkívül szakmai jellegűnek tűnt, de alapvetően fontos az unión belül minden állampolgár számára. Úgy gondolom, hogy az állami foglalkoztatási szolgálatok koncentrációja rendkívül fontos, és a zöldek nevében olyan módosítókat adtam be, amely az egyenjogúságra irányul, a képzésre, illetve annak szükségletére irányul, a az ökológiai témákban, mert ennek kell a vektorának lenni a foglalkoztatottságnak azért, hogy fenntartható és ö, minőségi munkahelyeket teremthessünk. Ö, személyes ö, segítségre van szükség ö, a munkanélküliek terén. Nagyon örülök, hogy ö, ilyen elkötelezettek vagyunk a téma mellett, összességében 60 módosítóról beszélhetünk, és nyilván a vita segít majd pizzarónak az előadónak, mert nagyon érdekes gondolatokat szülhet. Nagyon örülök, hogy együttműködésről beszélünk az állami foglalkoztatási szolgálatok között. Nagyon fontos ez a vita. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a magánszféra is állandóan szervezkedik, de ugyanezt kell tenni az állami szférának is, és Gyakorlatilag a módosítóinkkal a parlamentünk politikai hatóságának nem az értékelés, a nyomon követés hatáskörét kívánjuk biztosítani, hanem hogy az Európai Unión belül ezt a hasznos együttműködést mindenki kihasználhassa. Úgyhogy nagyon örülök, hogy részt vehetek kollégáimmal együtt, az árnyékjelentés készítőkkel, Pizzáró úrral ebben a vitában, és nagyon remélem, hogy a lehető legjobb szövegezést sikerül majd kialakítanunk állampolgárjaink javára. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót az ECR árnyékjelentéstevőnek. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Miután megismertem a módosítókat, van néhány megjegyzésem, főként amelyek a preambulokra vonatkozik, amelyek eléggé általános jellegűek. Sok esetben a módosítók olyan kompetenciákra vonatkoznak, amelyek csak is a tagállamokra tartoznak, például különböző fajta szolgáltatások nyújtására. Gondolok itt arra, hogy itt van például a, a Green Deal, a klíma semlegesség, nem szabad uh, uh, lemondani ezekről a döntésekről, konszenzusra kell jutni a szolgálatok esetében. Értékelésre van szükség, és aktualizálni kell ezen hálózatok működését. Értem, hogy a lehető legnagyobb leggyorsabban szeretnénk átállni a klímasemlegességre, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez nem az egyetlen olyan terület, amely érinti a foglalkoztási szolgálatokat. Vannak olyan módosítók, amelyek a harmadik országokkal szeretnék elérni az együttműködést ezen foglalkoztatási szolgálatok között. Mindenképpen az a legfontosabb, hogy maguk a tagállamok tudják eldönteni azt, hogy kivel és milyen területen akarnak együttműködni. Köszönöm szépen. Kostas Avanitis nem látom a teremben ő a Gólya árnyék jelentéstevő, úgyhogy most megadom a szót magának a jelentéstevőnek. Elnézést, hogy elkezdtük ön de hát nem volt itt, és biztosan nagyon sok dolga van. Köszönöm szépen, elnök asszony, és elnézést kell kérnem, amiért későn érkeztem. Köszönetet szeretnék mondani azért az érdeklődésért, amelyet jelentésem iránt mutattak. 59 módosítót nyújtottak be, ez tükrözi azt, hogy milyen érdeklődést váltott ki a jelentés. Ezek egy része valóban javította a jelentés minőségét. A többiek, amelyekkel nem értek egyet, azok pedig lehetővé tették, hogy egy elmélyültebb vitát folytassunk a témáról voltak olyan módosítók, amelyek a célokat és a kezdeményezéseket igyekeztek frissíteni a közszolgálati, az alkalmaz, a, a foglalkoztatási szolgálatok hálózatával kapcsolatban. Szerették volna a szociális partner, partnerek részvételét fokozni a nemi egyenjogúságot kérdését erősíteni, illetve a fogyatékkal élő munkavállalók helyzetét eh, jobban megjeleníteni. Természetesen eh, hivatkoztunk az Európai Szociális Alapok, eh, Európai Szociális Jogok pillérére is, és nem hiszem, hogy meg lehetne fel, fel, feledkeznünk azokkal a célkitűzésekkel, amelyeket az Európai Unió alapszerződései meghatároztak a teljes foglalkoztatástól a munkaerőpiaci elvekig. És úgy gondolom, hogy támogatnunk kell azt is, hogy modernizálnunk kell a foglalkoztatási szolgálatokat, hiszen új kihívásokat eh, produkál a munkaerőpiac a technológiai kihívások kapcsán. Számtalan változást látunk a munkavilágában. Az 59 módosító közül eh, elég sok ugyanazt mondta, ezeket az elképzeléseket hangsúlyozták, esetleg javítottak, változtattak a megfogalmazáson. Kevés volt, ami érzékeny a témát érintett, az egyik ilyen a parlament szerepe magában a hálózatban. Úgy gondolom, hogy a hálózatot hét évente kellene a parlamentnek megújítania, amennyiben ezt fontosnak látja. Ez az egyik elképzelés. A másik pedig az az, hogy állandó struktúrával kellene fejleszteni ezt a hálózatot. Mi úgy gondoljuk, hogyha az lenne legjobb, hogyha a parlamentnek aktív szerepe volna a jogalkotási szerepe, és nem csak passzívan figyelni az eseményeket és jelentéseket produkálna időnként. Úgy gondolom, hogy meg kellene tartanunk a parlamentnek a jogalkotói szerepét ezen a téren. A második kérdés, amely legtöbb vitára adott okot, az a PES hálózat és a harmadik országok közötti együttműködés kérdése volt, ami szerintem rendkívül fontos válik abban a pillanatban, hogy az Egyesült Királyság tényleges távozásával, hiszen az Egyesült Királyság harmadik országgá vált. Sokféleképpen meg lehetek ezt a kérdést közelíteni, és úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség, amely figyelembe veszi a hálózat költségvetési kereteinek szűkösségét, Ugyanakkor biztosítanunk kell azt, hogy ez az együttműködés végrehajtható legyen valahol, bármikor, amikor arra szükség van. Úgy gondoljuk, hogy a hálózat széles támogatottságot élvez a parlament részéről, és ezért mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez egy kiegyensúlyozott jelentést legyen, amely tükrözi a lehető legjobban a többség véleményét e, a szakbizottság valamennyi tagját ideértve. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Juan Dinelinek a független részéről. Köszönöm, eh, elnök asszony. A bizottság javaslata, hogy megerősítsük eh, az együttműködést a különböző állami foglalkoztatási szolgálatok között eh, rendkívül fontos. Nyilván a cél az, hogy azoknak, akik munkát keresnek, jobb szolgáltatásokat lehessen nyújtani. Úgyhogy kiemeli ezt a folyamatot az előttünk levő dokumentum Adtam be módosítókat olyan területekre, amelyek szerintem rendkívül fontosak. Szükség van arra természetesen, hogy ennek a hálózatnak a tagjai együttműködjenek, és a célunk ez. Nagyon fontos, hogy minél előbb a foglalkoztatottság nőjön, hiszen ez fontos szociális szempontból. Az Európai Unió minden szakpolitikájának erre kell irányia. A Green Deal megvalósítása azt jelenti, hogy új termelési, elosztási, fogyasztási modelleket alakítunk ki. Ennek inkluzívnak kell lennie mindenki számára, így lehetővé kell tenni a cégek számára is, hogy megfelelően környezetvédő módon alakítsák át termelésüket. Elnök, túl gyorsan olvassa fel a szöveget, asszonyom, így nem tudják követni a tolmácsok. Igen, elnök asszony, elnézést kérek, sajnos nagyon gyorsan telik az idő, és nem igazán tudtam, hogy egy vagy másfél percen volt. Tehát végül azt szeretném elmondani, hogy nagyon fontos, hogy ellenőrizni tudjuk azt, hogy ez tényleg pozitívan hat-e az állampolgárokra, úgyhogy ez nagyon fontos feladata a parlamentünknek is. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Ha más nem kíván hozzászólni, akkor a bizottságnak adok szót. Stefan Nelson úrnak parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, köszönet az előadónak, köszönet az árnyék jelentés készítőknek. Túl sok mindent nem tudunk hozzátenni az elhangzottakhoz. Nagyon jó munkát végzett itt mindenki, és nagyon nagyra értékeljük azt, hogy elismerik, hogy ez a hálózat, az állami foglalkoztatási szolgálatok hálózata segíti az állami szolgáltatásokat nemzeti szinten. Csak hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem a bizottság szervezete, hanem állami szervezet, és tényleg olyan eszköz, amely segít a különböző szakpolitikák végrehajtásában és önök, mint törvényhozók, társ jogalkotók segítenek ebben, mint a fiatalokra vonatkozó garancia alap, és az összes többi. Tehát közvetetten segíti ez a hálózat ezeknek a működését. Talán egy-két gondolatot engedjenek meg. Nagyon pozitívak a jelzések a digitalizálódás vonatkozásában, hogy megerősítsük az utalásokat a Green Deal-re, és nagyon sok más olyan módosító, amely megszületett, és amelyek támogatják javaslatainkat. Nos, ami a meghosszabbítást, vagy az időzítést illeti, természetesen az időzítés csak referencia kérdése, ugye elhangzott itt a költségvetés kérdése is, nem akarjuk itt a, ezt a munkát megállítani, de nagyon fontos volt, hogy 2027-ben a társjogalkotók aktualizálják a hálózat munkáját. Ha megszületik ez a döntés, ennek lesz lehetősége, ha túl erősen ragaszkodunk ehhez, akkor kicsit óvatosan kell eljárnunk. Azt hiszem, ezek a legfontosabb gondolatok, amelyekkel ki akartam egészíteni az elhangzottakat. Még egyszer köszönöm ezt a kiváló munkát. Muito obrigada, agradecemos a todos o... Elnök, nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, hogy az előadó szeretné-e valamivel kiegészíteni az elhangzottakat. Amennyiben nem, köszönet az előadónak, az árnyék előadóknak, csak emlékeztetésképpen a módosítások előterjesztésének határideje január 30-a volt, ma fogjuk értékelni őket, és március 26-án szavazunk róluk. Nos, akkor az elektronikus szavazás következik. Az első témánk a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere, a 2020 évi éves növekedés jelentés foglalkoztatás és szociális vonatkozásai. Egy pillanat, egy pillanat. Queria fazer um, um, uma comunicação. Neste momento há duas mielőtt még rátérnénk a szavazásra, volna egy közleményem. A Renew frakciónak két üles helye van, és nincsenek póttagjaik, és csak 53 szavazónk van, pedig 55 kellene. Szavazunk. B kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Százkilenc mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elnézést mondja az elnök asszony, elfogadtuk, ellenőrizzük. Kompromisszum N. N kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Elkompromisszum, ellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Excuse me? Elnézést kérek. Kérem, ismételje meg, melyik kompromisszumról is szavazunk most? Nem hallottam. Az E kompromisszumról szavazunk. Abrimos a votação. Quem é, con... Quem é a favor? Szavazott mindenki. Az E kompromisszumról szavazunk elektronikusan ellenőrizzük ezt. Egy kis félreértés volt. I kompromisszum. Elektronikusan szavazunk. A votação está encerrada. Lezártam a szavazást. Elutasítva. D kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 150-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. F kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 156-os mellette, ellene. Elnézést, elnök asszony, mivel a tolmácsolás kicsit később érkezik, vagy lassabban, a szavazás közben egy kicsit összekeveredtünk. Obrigada, vou tentar ser mais lenta. Köszönöm, akkor megpróbálok lassabban haladni. Most akkor a 156-os első részéről szavazzunk. Ez egy kiegészítés a kompromisszum, elf kompromisszum mellett tartózkodik. Elfogadtuk. Kompromisszum G. A favor. G kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 188-as módosító, második rész, ez az i kompromisszum kiegészítése mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 188-as második részéről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. J kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. L kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Az L kompromisszumot ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadtuk. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kompromisszum. M kompromisszum M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kult 5 mellette Jó, kezdjük előről. Kult 5 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Komprom- AQ kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. O kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. P kompromisszum. P kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Q kompromisszum mellette, Q kompromisszum. Q kompromisszum, mint Quebec, mondja az elnök asszony. Mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, tehát a Q kompromisszumnál tartunk még mindig, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadtuk. Elnézést kérek, két szavazattal elutasítottuk, mondja az elnök asszony. es 183-as, bocsánat, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 183-as módosítóról van szó, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 127-es, nem ez okafogyott, mondja az elnök asszony. 131-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. S kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. T kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. U kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 281-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, dupla V mellette ellene tartózkodás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 328-as második részéről szavazunk, ez a Z kompromisszum kiegészítése mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Tehát a 328-as módosító második részéről szavazunk, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk. cég kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 320-as második része mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Tehát a 320-as módosító második részéről szavazunk. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást okafogyott. Elutasítottuk. Meg kell ismételnünk a szavazást? kérdezi az asszony. Jó, ellen, akkor még egyszer szavazzunk a 320-as módosító második részéről. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást elutasítottuk. ...338 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 339 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A, a kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nézzük akkor a citációkat. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes. Kettő, négy és tizennégyes. Együtt szavazunk mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk hármas, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, ötös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hatos, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hetes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. AF kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. AR kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A X kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. AJ kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. AK kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. A W kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. A L kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk a M kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A N kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A S kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A O kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A U mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A Z kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A V mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A Y kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás következik elektronikus úton. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéskészítőnek, Dobrev asszonynak, köszönjük szépen. Most rátérünk a következő szavazásra. A 2020 utáni fogyatékosságügyi stratégia ötös kompromisszum mellett erre tartózkodik. Elfogadtuk. 157-es mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 159-es mellett ellene tartózkodik, elfogad. Ezt megnézzük még. A 149-esről szavazunk. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 150 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most a 219-es második részre szavazunk ellene mellette tartózkodik, elfogadtuk. hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 233 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 234 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 239 második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. egy mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 242 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 257 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 259 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 262 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 272 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 255-ös második része mellette állana tartózkodik, ellenőrizzük. A 276-os második része 277-278 a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. Tessék. Azt szeretném, arra szeretnék emlékeztetni, hogy mivel portugálul vezeti az ülést, a szavazást, ő kettős fordítás miatt csúszás van a tolmácsolásban, és nagyon bonyolult így szavazni, megtalálni a megfelelő számú szavazási javaslatot, tehát hogy időbe telik, és nekem pluszban még a jelnyelvi tolmácsolás harmadik nyelvfordítás, tehát türelmet szeretném kérni. Tökéletes a munkája, csak türelmet. Kicsit lassabban, kérem. Obrigada e peço desculpa. Köszönöm szépen, és elnézését kérem. Kettő nyolcvanhat mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, kilences kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizenhatos mellette 18-as kompromisszum, mondja az elnök mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 305 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 307 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3.11 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 298 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 326 első része mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük ezt a szavazást? Rendben. Akkor megnézzük a 326-os első részét, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 325-ös első része mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 338 és 343 együtt mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 354 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 310 első része mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk a második rész mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük ellenőrizzük a második részét a 310-esnek. A szavazást megnyitom, lezártam a szavazást, elfogadtuk. 308 első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 356 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 360 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 375 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 376 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 380 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 381 mellette, ellene tartózkodik. Szerintem ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. a Mindenki szavazott? Ha, mind, ha igen, akkor a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 4-12-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 4.13 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 4.14 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 4.16 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 4.25 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A 4.21-es kiesik, 4.27-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 4.28 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk ellenőrizzük. 4.28 kapcsán a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, szavazást lezárom. Elutasítottuk. 4.29 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk 4.30 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 432 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 434-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk többet egyszerre szavazunk meg 4, 10, 4, 4, 5, 4, 4, 7, 4, 4, 6 mellette ellene tartózkodók. Tehát több módosítóról szavazunk egyszerre. 410, 445, 447-es, 448-as és 456-os, mindezekről együtt szavazunk, mert azonosak, és blokkban szavazunk meg őket mellette. Nem lehetne a 4-4-5-tel kapcsolatban külön szavazni, mert ott eltérő a szöveg, mint a többinél. Nos, ezek azonos módosítók, mondja az elnök. Mikrofon nélküli tárgyalások folynak. You can go uh, on voting. Thank you. Akkor folytatjuk a szavazást, mondja valaki. Elnök, tehát a következő, ezekről együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Négy ötvenegy mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 454, 45 462, ez a kettő azonos, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 455 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 458 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 461-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 465-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A preambulum bekezdésekre és az idézeteket érünk rá. Egyes kiesik, kettes, hármas mellette ellene tartózkodók elutasítva. 4-es, 5-ös, 6-os együtt, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 7-es, bocsánat, 9-es, 28-as, azonos, 9-es, 28 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 10-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 11-es módosító kiesett. Huszonhat, huszonhét, negyvenkettő, ötvenegy, ötvenkettő, ötvenhárom. Ezekről szavazunk együtt, mert azonosak a 63-64-et is beleveszik ebbe, emellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Újra blogban szavazunk 29, 30, 49, 57-es, 58-as és 65-ös módosítókról egységesen mellette. Ellene tartózkodók Elfogadtuk. 31-es módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 32-es mellette, ellene tartózkodók, ellenőrző géppel, szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Az 50-es kiesik, 35-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 36 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 37-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 38-as mellett, pontosabban 39-40-es, nem, csak 38-39 mondja az ennek mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 41, 43, 44, 45, 46, 47 egyben megszavazva, mert azonosak mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 55-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 56-os mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. 59-es, 60-as, 61-es és 62-es együtt mellette ellene tartózkodok, elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodok, elfogadva. 67-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 68-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 70-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 71-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ezzel az egyes kompromisszumosra jutunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 23-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 84-es mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodók ellenőrző géppel. Szavazást megnyitom. Lezárom. Most nyitom meg, mondja az elnök. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk. 89-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 94-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 99-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 100 százas, tehát százas mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 102 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 104-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk 105-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 106-os mellette, javítja magát az elnök szerintem, 108-as mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 110-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 112 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 114-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 115-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 118 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 119 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 120-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 122-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 123 mellette ellenőrzik a 122-est elektronikusan. A 122-essel kapcsolatban a szavazást géppel megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor a szavazást lezárom. Elutasítottuk. 123 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 125 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 116-os mellette, 126-os mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 126-os, 127-es, bocsánat, 128-as mellette ellene tartózkodók ellenérzik a 128-as, tehát a szavazást megnyitom 128-as kapcsán géppel. Ha mindenki szavazott, lezárom. Döntetlen. Tehát elutasítottuk. 129-es mellette ellene tartózkodók ellenőrzik géppel, 129-es. Megnyitom géppel a szavazást, ha mindenki szavazott, a szavazást lezárom. Elutasítjuk. 131 mellette ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 132-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Blokkban szavazunk, 134-es, 137-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 135 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 136 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 138 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Szavazunk a, elektromosan a teljes anyagról. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Az elektronikus szavazás eredménye pedig egy hangú. Vamos passar à última, à última votação com o Menjünk akkor az utolsó szav, megszavazandó pontra, a 2021-es költségvetésre vonatkozó iránymutatások harmadik szakasz, egyes módosító mellette. Ellene. tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, a tízes módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük. A 11-es módosított ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. Tizenhármas módosító első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13. módosító második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tehát a 13-as módosító második részéről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A 14-es módosítót ellenőrizzük, megnyitom az a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, nem igazán láttam jól, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 15-öst, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Huszonnyolcas módosító következik, de csak a második rész mellette, e- ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a végszavazás következik elektronikus úton, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Então, obrigada a todos os relatores destes fecheiros. Nagyon köszönöm minden jelentés készítőnek a munkát. Köszönet a tolmácsoknak is, talán egy kicsit gyors voltam, de most elnököltem első alkalommal, úgyhogy lehet majd még egy kicsit finomítanom kell a dolgokon, mert még új képviselő vagyok. A következő 11 órakor a koordinátorok ülése lesz. Köszönöm.